Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Nincsen kalapácsom, amivel elhallgattathatnám önöket, de remélem, hogy azért spontán módon előbb vagy utóbb mindenki elhallgat majd. Akiknek beszédkényszerük van, azokat kérem, hogy hagyják el a termet. Most már van kalapácsom is. Úgyhogy a rend mindjárt helyreáll. Nos, kedves kollégák! Tehát egy olyan ülésünk valami nem túl ö, praktikus időpontját tekintve, hétfő délután, ö, következő nap nincsen értekezletünk, ö, ez ö, nem túl sikeres. Igyekszem az ilyen típusú ülés beiktatásokat elkerülni, sajnos ez nem mindig működik. Azonban azt javaslom, hogy próbáljunk meg gyorsan haladni, oly módon, hogy nagyjából két órát fordítsunk a bizottsági ülésre, tehát a Költségvetési Bizottságra, ami plenáris ülés és nyilvános, annak érdekében, hogy kellő idő maradjon, és 17 órától a költségvetési jelentéstevőkkel 2012-re, a koordinátorokkal és az árnyék jelentéstevőkkel, akik kívánnak, azokkal együtt készítjük elő a tárgyalási stratégiát az egyeztetéshez, amire holnap kerül sor. Emlékeztetni szeretnék, hogy holnap van az első egyeztető ülésünk, és a jövő héten, pénteken 18-án a második és utolsó egyeztető napunk lesz. Tehát látták a napi rendet, amennyiben nincsen észrevétel a napi rendel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük. Kettes pont. A, a harmadik pont a, kö, a jegyzőkönyveknek az elfogadása, október 4 6-i, hogyha az ülés végéig nincs észrevétel, akkor ezt a jegyzőkönyvet eltek, elfogadottnak tekintjük. És javaslom, hogy azonnal térjünk rá a szavazási pontokra több szavazást is el kell végeznünk. Ezek a 10-től 14-es pontig, a 8, a 15-ös, 16-os, 6-os és a 9-es. Tehát <clears throat> kezdjük a az Európai Globalizációs Alap alkalmazkodási alap igénybevételével öt ö, ö, különböző ügy tartozik ide. Barbara Matera jelentése már ennek megvolt a vitája és az ismertetése egy korábbi üléssel, és azonnal következhet a szavazás. Mindenkinek megvan a szavazó listája? Akkor kezdjük. Le dossier 41. 41-es ír ügyel kezdjük, ír anyaggal. Akkor megadom a szót, talán a jelentést megmondja, hogy hogyan szeretné, hogy szavazzunk. Presidente. Igen. Elnök úr. Ami a sorrendet illeti, illetve a szavazási listák sorrendjét, itt eh, Ausztria, háromszor Ola, ö, Írország, és utána ezt még nem tudtam önöknek átadni, de e-mailben mindenkinek elküldtem az információimat, amely az ír a három ír módosítóra vonatkozik. Görögországot, Ausztriát bemutattam, de a három ír módosítót nem. Tehát, hogyha ragaszkodunk a szavazási listához, akkor Ausztriával kezdünk, utána jön Írország, és utána Görögország. Ha kollégáknak még további információkra van szükségük a három ír indítvány tekintetében, akkor én megadhatom a szükséges információkat, azonban a titkárság már kiosztotta a megfelelő információkat, és a kollégák ezt tudomásul is vehették már. Merci. Alors on peut déjà voter euh, l'Autriche. On peut voter l'Autriche, hein, puisque nous, nous en avons déjà débattu. Alors, vous avez tous euh, la liste de vote sur euh, euh, les programmes en faveur de l'Autriche. Euh,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 kipróbáljuk a szavazókártyákat. Tehát tegyék be a kártyákat, szavazásra bocsájtom elektronikus módon a hármas módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13 a mellette, 12-en ellene, de vannak akiknek nincs kártyájuk. Egy, és ott is egy, és ott is. Gratulálunk Kálfin kollégának a ö, bolgár elnökségi választáshoz, ami megtiszteltetés nekünk. Tehát 15-en mellette, 15-en ellene, 13-an ellene, 14-en ellene, de mindenképpen elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene nagy franciók, frakciók és a GOE plusz Artongúr tartózkodás. Többség ellenzi, elutasítottuk. Egyes módosító, a raportőr most is ellenzi mellette, ellene. Ugyanaz a többség, mint az előző esetben, elutasítva. Akkor a módosított anyagról mellette ellene, tartózkodás négyen ellene, elfogadtuk. Gratulálok Matera asszonynak! jelentéstevő asszony bemutatná akkor az ír anyagot? Te. Eh, le tre richieste provengono dall'Irlanda e coinvolgono 5.000... Köszönöm szépen, tehát ezek a jelentések 5890 elbocsájtott munkavállaló az építőiparban. Az összeg, amiről szó van, 35 millió néhány százezer kiegészítve, tehát itt is különböző módosítókat készítettek, amelyek azonosak a három indítvány esetében, de nincsenek nagyobb problémáink, tehát rájöhetünk a szavazásra. Köszönöm szépen! Je vous remercie. Alors, Köszönöm szépen. Bien, nous avons des amendements. Ha jól értettem, vannak módosítók. A jelentéstevő ellenzi az összeset, de nem lehet őket blokkban megszavazni. Semmi gond, rendben, kettes módosító. A jelentéstevő ellenzi mellette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ellene. Köszönöm szépen. Tartózkodás. A zöldek elutasítva. Hármas módosító, Roland Despaxens, a jelentéstevő ellenzi, ki van mellette? Egy, kettő, ellene, ellene, köszönöm, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosító, liberálisok mellette. Ha, ellenőrizzük, rendben. Megnyitom az elektronikus szavazást azok számára, akinek nincs kártyája, hát akkor pehjük van. A szavazást lezárom. A szavazást lezárom. 15 igen, 13 nem, de még van kettő hiányzó kártya. Megvan a kártyám, kettő kártya hiányzik, tehát 17 igen, 14 nem. Kettő kártya hiányzik. Egy. Egy, elnézést, csak egy hiányzik. Jó, tehát akkor 16-14. Jó, mindegyik oldalról van egy. 16 a 14-hez, tehát elfogadva. Ötös. Még mindig ellenzi. A jelentéstevő minden ellen van, könnyű megegyezni. Na, mellette. Köszönöm, ellene. A nagy mamutok és a goe és hartungó tartózkodás elutasítva. Hatos haltunk úré mellette. Egy, kettő, három, négy. Ellene. A többség tartózkodás elutasítva. Álváró úr és a liberálisok egyese mellett. Haha! Nem elég ellene. A nagy frakciók ellene vannak, elutasítva zár szavazás mellette, a jelentéstevő mellette van, mellette, köszönöm ellene. Egy, kettő, három, tartózkodás, Veltman asszony, elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Maradt akkor még, ez volt a három e, ír jelentés, marad még a Görögország. Na, rendben. Akkor Görögországgal kapcsolatban a jelentéstevő mindent ellenez ismételten. Amblok le lehetne szavaztatni? Nem. Hát, bonyolultak ám önök itten, kérem szépen. Na, hát követem az utasításokat. Kettes módosító mellette. Köszönöm. Ellene. Tartozkodás elutasítva. A hármas. Mellette. Elektronikus szavazás. Azt hiszem, hogy az, ugyanaz a többség lesz, mint az előbb. A szavazás lezárom, mindenki leadta a szavazatát. 15 igen, 12 nem, 4 tartozkodás, elfogadva. 4-es. Jelentéstöbb ellenzi mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva zár szavazás mellette ellene 1-2-3 tartózkodás elfogadva elnézést. Egy tartózkodással elfogadva. Köszönöm szépen jelentést asszony. Na, ezzel Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról szóló szavazásokat lezártok. Kihasználom a lehetőséget arra, hogy a 18-os egyéb kérdések a napirendi pont kapcsán szerepel, hogy újra vizsgáljuk azt a dossziét, amely a franciaországi Renault-val kapcsolatos. Gröli asszony nincs itt, azt szeretném elmondani, hogy a büdzsé, a Költségvetési Bizottság szavazását követően bonyodalom alakult ki, egyszerűen elutasították a támogatást. Ezt a témát már a trialógus kapcsán is megvitattuk. A tanács azt kérte tőlünk, hogy vizsgáljuk felül álláspontunkat, és ezen az alapon jelentéstevünk. új javaslatokkal állt elő egyetértésben azokkal, akik ezt nyomon követik ezt a témát. Nem most, hanem legközelebb szavazásra bocsátjuk ezt a témát, abban a reményben, hogy végső döntéshez juthatunk, amely pozitív kimenetelű lesz. Kö, folytatjuk a szavazást, most pedig a halászat. François Alfonzi úr, jelentéstevő úr. François, jelentéstevő úr. Itt van a szavazó lista, azt mondják nekem, hogy van egy kompromisszumos indítvány. Mindenkinek megvan ez a kompromisszumos javaslata? Jelentéstevő úr, tessék már elmondani, hogy mi a módszer. Az egész szövegről szól, néhány módosítót vált fel, mit javasol? Ez igazából egyesíti a módosítókat, az egyik módosító ugye elítéli azt, hogy a parlamenttel elnézést csak Alfonziónak van lehetősége szólni. Tehát az apestoriori és hosszú határidejű reakciókkal kapcsolatos negatív véleményről szóltunk a halászat kapcsán, amely tavaly február óta érvényben lévő szabályra vonatkozik, a parlament pedig utólag lép csak fel ebben a témában, ezt elítéljük. Nos, a liberális frakció és a szocialista frakció módosítói a pénzügyi terhekről szólnak, amelyek ezen halászati megállapodásból adódnak, súlyos költségeket rónak ezek az érintettekre. A bizottság egy jelentésben szól a halászati megállapodás ökológiai következményeiről. Ezek nemzetközi vizek, amelyekre vonatkozik ez a megállapodás. Nagyon Európa közeli és túlhalászott vizekről van szó. Aztán, ami ezt a kompromisszumot illeti, én szeretném, ha elutasítanánk a jegyzőkönyvet, a, a nyugat-szaharára vonatkozó hivatkozást ki kellene venni. Elnök úr, úgy gondoljuk, hogy ez az AFET bizottságnak a feladata, hogy ennek a kérdésnek az alapjairól foglaljon állást, de a bizottságot arra kell most kérnünk, hogy olyan halászati megállapodásról tárgyaljunk, amely nem káros következményekkel jár az érintettek számára. Itt a nyugat-szaharai lakosságra vonatkozóan van erről szó. Tehát mi el szeretik utasítani ezt a bizonyos jegyzőkönyvet, és szeret, preambulum, tehát preambulum bekezdéseket szeretnék majd javasolni. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, gratulálok a munkájához, és hát nagyra értékelem, hogy minél szélesebb körű kompromisszumra törekszik. Mindenki tudomást vett -e erről a kompromisszumról, és mindenki képesnek érzi -e magát arra, hogy megszavazza a kompromisszumot. A földközi tengeri barátaimhoz fordulok, vannak-e a kérdésekre válaszok? Porque... Aider. En principio estuvimos intentando... Igen, voltak bizonyos kétségeim, megpróbáltunk tárgyalni a kompromisszumról, azt a kompromisszumot attól függően kellett volna elfogadni, hogy a, a jegyzőkönyv elfogadásra kerül-e vagy sem. Hogyha a jegyzőkönyv mellett vagyunk, akkor nincsen szükség a kompromisszumra. Most az elvekről beszélek, tehát arról beszélek, hogy ez egy globális csomag. Egyébként három ok miatt kértem szót. Egyszerűen lehetetlen megtalálni ilyenek a kompromisszumos módosítókat. Én össze-vissza kerestem, aztán végül a titkárságon megtalál, megkaptam, de interneten sehol nem elérhető. Egyszerűen hivatalosan nem lehet megtalálni, és nem tudom, hogy a többség tudja egyáltalán, hogy miről fog szavazni. És még egy ok miatt kértem szót, hogyha az elfogadott kompromisszumot kell tovább igazítani, illetve vagy elutasításra kerül, akkor a módosítók azok olyan módosítók-e, amik csak egy részét módosítanák-e annak a bekezdésnek, amelyről szavaznunk kell, vagy pedig érintené-e az elfogadását vagy elutasítását az egész kompromisszumnak. Ez nekem nagyon bonyolultnak tűnik így. Azt sem tudom már, hogy mi volt igazán a módosítóban, mert nincs itt előttem, de volt benne egy mondat, amit hozzátettek ezt a beszúrt mondatot el tudom fogadni, de sosem fogom elfogadni azt, hogy elutasítsuk a magát a jegyzőkönyvet. Tehát végül is nem igazán világos az, hogy miről is kellene szavaznunk. Lehet, hogy kis felvilágosítás segítene. Tehát az a benyomásom, hogy mindez sokkal több igényt igényel, mint maga a 2012-es költségvetés. Szerintem a többség nem tudja, hogy miről szavazunk. Nekem ugyanez a problémám, mert én is elolvastam a kompromisszumot, de a módosítókat nem, mert azokat külön ö, kerültek kiadásra. Gariga úr. Tisztelt elnök úr! nem lenne célszerűbb elhalasztani a szavazást a következő költségvetési bizottsági ülésre, úgyhogy mindenkinek meg legyen a módosítója. Nem lenne ez így jobb? Köszönöm, hogy az elnök Áglund úr. nem biztos, hogy túl véleményt tudnék mondani még mielőtt a halászati bizottságban megszületik az állásfoglalás. Én azt javasolnám, hogy, hogy mások is mondtak, hogy kompromisszumra törekszünk a szövegben, de a politikai gondok vannak, és az igazi kérdés az az, hogy most elutasításra javasoljuk az megállapodást, vagy sem. És ebben a kulcskérdésben még nincsen megállapodás, úgyhogy azt is, akár az eredeti módosítókat is meg lehet szavazni, mert szerintem a kompromisszum nem ad igazi hozzáadott értéket az egész ügyhöz. Bien, alors, Rendben, még, még egy Reimer. Ja, vielen Köszönöm szépen. Én nem akarok a frakció, hanem saját nevemben szólni. Itt van előttem a jelentés, egy delegációs utazásról van szó, a német Bundestag emberi jogi delegációja Algériában, Makoró, Marokkóba és Nyugat-Szaharában megy júniusban, és szeretném jegyzőkönyvben mondani, hogy az ott felvetett kérdéseket, amíg az életékes európai intézmények meg nem válaszolják, és nem hagyják jóvá, nem érzem magam abban a helyzetben, hogy ezt a jegyzőkönyvet elfogadjam. Ezt szerettem volna csak a jegyzőkönyv kedvéért elmondani. Ez egy szavazatmagyarázat, mondja az elnök. Jó? Személyes szavazatmagyarázat persze. Reimer a delegáció nevében szólalt elnök. Kedves kollégák, megértettem, hogy ez kicsit bonyolult, voltak problémák a titkárság részéről, nem mindenki kapta meg időben a módosítókat. Most kísérletet teszek arra, hogy elősegítsem a munkánkat. Megértem, hogy történtek erőfeszítések arra vonatkozóan, hogy készüljön egy kompromisszum. A preambulum bekezdések, a szavazatmagyarázatokkal kapcsolatban, pontosabban az indoklások kapcsán, de itt most arról van szó, hogy ezt a halázati egyezményt elfogadjuk, meg hát hogy nem. Na most, hogy mindenkinek a helyzetén könnyítsünk. Szavazásra bocsáthatnánk-e külön szavazásban azt a részt, a kompromisszumos szövegnek azt a részét, amely az elutasítást fogalmazza meg. Tehát még az utolsó mondata, the committee and budget, tehát a Költségvetés Bizottság megkéri a Halászati Bizottságot, mint Illetékes Bizottságot, és azt kérje, hogy a parlament utasítsa el azt a megállapodást, amely az európai közösségek és Marokkó közötti halászati megállapodást illeti. A többit viszont meg lehetne tartani. A jelentéstevő elfogadja ezt a megoldást amely abból áll tehát, hogy szavazzuk meg külön azt a szövegrészt, amely az elutasítást fogalmazza meg, elnök. Azt hiszem, hogy igen, lehet külön szavazni, engem nem zavar. Én azt szerettem volna mondani a barátnak, barátunknak, aki el akarja napolni az egészet. Nos, hát eh, arról kell szavazni, hogy elutasítjuk-e vagy nem. Ugye hát nem értünk egyet, tehát szavazni kell külön szavazunk annak érdekében, hogy a többi perambulum bekezdéssel kapcsolatban egyetértünk, ez az eljárás szerintem észszerű, elfogadható. Rendben, akkor elfogadják, hogy így járjunk el? Akkor szavazásra bocsátom a kompromisszum szövegét anélkül, a rész nélkül, amelyik az elutasítást fogalmazza meg. Tehát anélkül, hogy kimondanánk, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk rendben, mellette, ellene, tehát ellenőriznem kell. Kénytelen vagyok ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 18-an ellene. Van-e olyan, akinek nincs meg a kártyája? Egy személy, és Szaladon ellenezte, ugye? Akkor ez azt jelenti, hogy 13 mellette, 19 ellene, tehát elutasítottuk a kompromisszumot. Most pedig szavazásra bocsájtom magát az elutasításról szóló mondat részt. Hát logikusnak kell lenni. Ki az, aki amellett van, hogy az elutasítást vegyük bele, tehát hogy utasítsuk el. Mellette ellene tartózkodás, többség az elutasítás mellett van. Alors à ce moment-là, monsieur, monsieur le rapporteur. Jelentéstevő úr, úgy gondolom, hogy így akkor szükségtelen a módosító indítványokkal foglalkozni, mert ugye az elutasítás mellett vagyunk. Azt javasolnám, hogy az ön és az én aláírásommal tájékoztatjuk a ö, halászati bizottságot, hogy a Költségvetési Bizottság negatív véleményt mondott ezzel a megállapodással kapcsolatban. Tehát akkor köszönöm, ez egy kicsit szokatlan helyzet, és elnézést kérek különösen azon kollégáktól, akik nem kapták meg időben az összes dokumentumot. Perdone, pero podríamos... El... el El... Elnézést kérek, csak nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy miről szavazunk. A vélemény ellen kellene szavazni, és a megállapodás mellett olyan, ez pont ellentétes az elfogadott véleményekkel. És a végeredmény végül is az, hogy elutasítjuk a megállapodást, nem de? Na mais pas vous, vous avez voté en faveur. De ön mellette szavazott, tehát itt nincsen ö, kétértelműség vagy félreérthetőség a szavazással. Azt szavaztuk meg, hogy a megállapodás kerüljön elutasításra. Rendben? Nos, akkor most... Kedves kollégák! Most akkor rátérünk az átcsoportosításra, és most Szidóniának adom meg a szót. 15-ös pontja a napi rendünknek, és Szidóniának több ö, felvetni valója is van. Akik beszélni akarnak azokat, kérem, hogy menjenek a marokkói partokra, és ott kommentálják ezt a szavazást. Szidónia. The, the rule in the budget... A, az a szabály, hogy minél kisebb az összeg, annál nagyobb az aj. Tehát nagyon nehéz most megkapni a figyelmüket. Tehát itt 700 19 millió euróról van szó, amit szeretnénk átutalni, de ma itt számos transfer van itt, és pedig a 2011-es évből néhányuk viszonylag kisebb összegekkel foglalkozik, és igazából ezeket nem is részlegezném, hogyha kollégák érdeklődnek, akkor az már a 29-es az Európai Globalizációs Alappal függ össze. Nem hinném, hogy az Európai Globalizációs Alappal összefüggő transfereknek itt hosszú magyarázatra lenne szükségük. Hiszen Barbara Matira már elmondta, hogy miről van szó, és elfogadtuk azt, amivel foglalkozunk. Tehát itt ez az Európai Globalizációs és Alkalmazkodási Alap. Azonban a 34-esre hívnám fel most a figyelmüket, ez pedig 719 millióról szól, több százezernek, és ez pedig a 2011-es pénzügyi évben elfogadott összeg 0,6%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak olyan költségvetési sorok, amelyeket itt meg kell erősíteni, összességében 57 sor van, amelyet erősíteni kell, és 46 sor pedig vizsgálatra kerül. De nem szeretném most az összes sort részletezni, mert mindenki megkapta megfelelő információkat megfelelő időben. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy itt mi van az 1A-ban, az 1A-ba 164, utána mínusz 107, utána plusz 20 millió, és a négyesben pedig mínusz 75 millió euró. Ez miért olyan fontos? Szerintem ez összefügg azzal, amit 2012-ben is tenni fogunk, hogy lássuk, hogy hol vannak eh, itt szükségletek, tehát az 1A-ban. Itt most néhány sort neveznék meg, amelyeket fontosnak tartok. Tehát ez 285 millió eurós erősítés a hetedik kutatási keretprogramra. Ez egy nagyon lényeges dolog a program tekintetében. Nagyon jó az élethosszítartó tanulás szánt program is. Nagyon boldog vagyok, emiatt jelentős szükséglet van. Itt az innovációs és versenyképességi programokra, akkor humanitárius segítség 95 euróval több, akkor a szomszédsági eszköz 30 millió, 30 millió és 32 millió a közös külpolitikára. Nem találtam problematikus témát, kivéve egy általános problémát, néhány programban pedig szükségünk van még módosításra, és majd, hogyha a hatos módosításról beszélünk. Vannak olyan programok, amelyek prioritást élveznek az Európai Parlament számára, amelyek prioritást élveztek, tehát itt a hetes keretprogram, és itt például a négyesben itt a bizottságtól is megkérdeztük, a bizottság ezt a pontot tisztáz, és a jelentéstevő pedig azt ajánlja, hogy fogadjuk el ezt a transfert. Köszönöm. I feel relieved when I present... Úgy gondolom, hogy eleget beszéltem, beszélhetek többet is, de én az összes többi transfer jóváhagyását kérem, ajánlom. Én ezt szerettem volna most részletezni. Rendben, akkor azt javaslom most, hogy... De valaki kér szót? Szót kér? Nem. Artong úr. Artong eh, Duidelijkheid te vragen aan de rapporteur dat voor... Eh, Köszönöm szépen. Mindössze egy kérdésem lenne, a 36-ossal, miután Marokkorról van szó, én eznek ellene fogok szavazni, figyelembe véve, hogy azt javasoltuk a halászati bizottságnak, hogy ne fogadja el ezt. Jó, elnök, ide, erre is lesz. Áglund úr, szintén a 36-ossal? Just to say that it's very logical. Igen, nagyon logikus az, hogy átcsoportosítjuk a pénzt, mert hát egész évben haláztunk. A megállapodás februárban lépett hatályba, és mi mindig halászunk az avarosban, ha úgy tetszik, amiatt, hogy a bizottság hogyan is foglalkozott a szövegezéssel. Hát továbbra is halásznak, hát fizetünk-e marokonak idén mindenképpen, bármi is történik, az végső plenáris szavazás szerintem január lesz, talán december. Azt jelenti, hogy az egész évre fizetnünk kell. Szerintem az átcsoportosítást hagyjuk jóvá, ha tetszik a megállapodás, ha nem. Kérem szépen, többen kérnek szót a 36-os átcsoportosítása kapcsolatban. Mielőtt visszatérünk a 36-osra, szeretném, hogy szabaduljunk meg, ha lehet, a könnyebb szavazásoktól. Szavazásra szeretném bocsájtani a 34-est, amelyet Szidónia bemutatott. Ez egy nagyon fontos átcsoportosítás, jelentős összegről van szó, kifizetési előnyezatokról. Ki támogatja a 34-est? Köszönöm szépen. Ellene? Egy-kettő tartózkodás. Nincs tartózkodás elfogadva. Azt javaslom, hogy szavazzuk meg blokkban azokat az átcsoportosításokat, amelyek megfelelnek a Matera jelentése kapcsolatban, már mint az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapról. A 29-es, a 38-as, a 39-es, a 40-es és a 41-es. Ausztria, Írország, Görögország. A három jelentésről van szó. Tehát ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Ezeket jóvá hagytuk. Ez megfelel a szavazás eredményének is. Most pedig rátérünk a 36-osra, amely az EU és Marokkó közötti halászati megállapodása vonatkozik. A két jelentéstevőnk szeretne hozzászólni, és az elhangzott kérdésekre, megjegyzésekre reagálni. Alfonzi úr, majd Szidónia. Alfonzi úr. Igen, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Aglund úr mondott. Itt egy elvi szavazásról van szó, tehát világos, hogy a, költség, a kiadásokat még nem vállaltuk be, és nem szeretnék visszatér, visszatáncolni. Ahogy Aglund úr tájékoztatott, elfogadjuk és jóvá fogjuk hagyni ezt az átcsoportosítást. Köszönöm Ártong úr, utána pedig Szidónia. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos én sem tudok egyetérteni Haglund úrral, mert amit megértettem ebből az az, hogy volt egy megállapodás Marokkóval az év elején, és most tulajdonképpen egy szürke jogi zónában vagyunk, tehát engedélyezzük bizonyos pénzek átcsoportosítást Marokkóhoz, de miután nem akarjuk meghosszabbítani az új megállapodást, ezért nekem furcsának tűnik az, hogy ezeket a költségvetési sokat mégis átcsoportosítsuk. Szidónia. Ahogy mondtam az elején, az összes átcsoportosításra vonatkozóan, de szeretném a 36-ossal kapcsolatban elmondani, hogy Karl Hanglundnal értek nagyon nagy mértékben egyet. A, a, a hajat ugye folyamatosan szedik ki a tengerből, és ezért állandóan fizetnünk kell. Úgy tűnik, a, hogy itt egy sokkal mélyebb vitára van szükség arra, hogy mit akarunk kezdeni a halászati megállapodásra, hogy most ebben a bizottságban vagy más bizottságban, az egy más kérdés, de a pénzt ki kell fizetni, hogyha a halat az Európai Uniós hajók fogják ki. Éppen ezért vagyok mellette az átcsoportosításnak. Aglund úr? Köszönöm, akkor röviden még egyszer elmondanám. Ugyanarról van szó, amit Szidónia mondott. Hiszen itt van egy jegyzőkönyv. És a jegyzőkönyv pedig az év elején lejárt volna, de egy évre meghosszabbításra került. Tehát amit mi ott összehaláztunk egészen eddig, tíz hónap alatt, ezért fizetni kell, erről van szó számosan közülünk, én is ide tartozom, nem örülünk ennek a megállapodásnak, és néhányan azért szavaztuk meg, mert ki akartuk várni, hogy véget érjen megállapodás, és nagyon jó szellem uralkodott a halászati bizottságban is, hogy egy olyan megalapodás szülessen, amelyet azok is elfogadnak, akik kritikusak voltak. De nekünk nincs kompetenciájunk a halászati ügyekben. Azonban a gazdasági tekintetben 10 hónapig, 9 vagy 10 hónapig ott haláztunk, és ezt ki kell fizetni. Ez az Európai Unió dolga. A bizottság rosszul bánt a dologgal, és mi is túl későn szóltunk bele a folyamatba. Ez pedig probléma. És ez probléma lehet a marokkóiak számára is. Ez az Európai Bizottság hibája. Nagyon sokat beszélhetnék erről, de nem fogok. Hát szerintem az Európai Unió legyen képes kifizetni azt, amit felhasznált most a megalapodástól függetlenül. Euh, Jelentéstevő úr, tehát akkor úgy foglalnám össze, jogi szempontból, és nagyon röviden, tehát a lényeg az az, hogy azt mondjuk, a tanács magára vállalta, hogy egy évvel meghosszabbítja a korábbi jegyzőkönyvet, amíg várjuk a következő megállapodásnak a tető aláhozását. Ahogy Agrund úr elmondta, ennek alapján ment a halászat, és hát most már fizetnünk kell ez semmi esetre sem dönti el azt, vagy hogy milyen lesz majd a következő jegyzőkönyv. És egyesek, mint Haglund úr is ellenzik az új megállapodást. Mert hogyha nem fizetnénk, akkor Marokkó elmehet a bíróságra, és is megnyeri. Tehát fizetni kell. Tehát akkor most, hogy rávilágítottunk és pontosítottunk, ki az, aki mellette van az átcsoportosításnak? Köszönöm ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Két, három tartózkodás. Tehát ezt is elfogadtuk. Akkor most 42-es és 45-ös átcsoportosítások. Van ehhez külön észrevétel, jelentéstevő asszony? Nincs? Rendben. Akkor blogban bocsátom, tehát mert ellene tartózkodás nincsen. Akkor elfogadtuk. 01-es az tájékoztatási célú, tehát akkor befejeztük Szidóniának az átcsoportosításait vannak még Helgának is átcsoportosításai, és Helga nagyon szimpatikus, nem a szokásos formájában, és Izabel. Tehát akkor köszönöm szépen, három átcsoportosítás van. Az első saját magunkra a parlamentre vonatkozik, ahol 100 eh, millió eurót csoportosítanánk át a tartalékból a jogi költségek és kártérítésekre, és természetesen azt javaslom, hogy ezt engedélyezzük. A második, az két gazdasági szociális bizottság átcsoportosítása az egyéb adminisztratív működési költségek megerősítésére, és van egy másik, ami pedig az intézményi együttműködés személyzeti állomány gazdálkodásra. 60 millióról 40-re emelkedik, és az összegek pedig a az értekezletek és a szerződéses munkaerőből kerülne át. Tehát erre is azt javaslom, hogy ezt engedélyezzük. A harmadik pedig a külszolgálati illeti, itt is a szerződéses munkaerő részt erősítené, 5,4 millió euró összeg lenne. 12 különböző sorból származna ez az összeg, most nem fogom felolvasni a 12 sort, de megtalálhatják, és szerintem a külszolgálat is szeretné a delegációs költségeit is 4 millióval megerősíteni, ezek pedig a bír sorról kerülnének át. Tehát azt javaslom, hogy ezt se ellenezzük, támogassuk ezt a három kérelmet. Elnök, köszönöm szépen, Ártung úr! Voorzitter, een hele kleine opmerking. kis megjegyzés, elnök úr. A holland polgár, érdeklődő állampolgár megnézte ezeket a dokumentumokat, és meglepődött az összegen, amely az LKS-re fordítódna. 3,3 millió új bútorok vásárlása. Azt mondta az állampolgár, hogy hát biztos nagyon szép bútorokat kívánnak vásárolni az LKS részére. Elnök, nagyon jó. Elnézést mondja Isabel Durand. Hát az ár nem mindig adja a szépséget, ezt el akartam mondani, nem mindig van összefüggés. Ugye hát azt hiszem, hogy meg kéne adni a padlószőnyeg vastagságát, a márvány eredetét például, a márvány asztalok márványának eredetét. Ezt a három átcsoportosítás blogban meg lehet szavazni. Úgy látom, igen, ki van mellette. Köszönöm ellene. Artung úr és Andreasen asszony, tartozkodás. Köszönöm, a három átcsoportosítást jóvá hagyták. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Most pedig a hatos pont az Európai Szomszédsági Politika felővizsgálata című rész. Nincs itt a jelentéstevő, de Aider mm, helyettesíti, vagy képviseli. Megvan a szavazólista. Mindenkinek megvan a szavazólistája? Vous avez tous votre liste de vote Mindenkinek megvan a szavazó listája? Jó, rendben. Egyes módosító. Jelentéstevő ellene van. Ki van mellette? Egyes módosító, tehát ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes, Miguel Portás kollégája. Jelentéstevő -e mellette van. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas, paksás, ellene van a jelentéstevő mellette, ha, ellene. Tartózkodás elutasítva. A négyes, Szárius Voszki mell- ellene van jelentéstevő mellette, Szárius Voszki mellette van, és a fakciója ellene mindenki más. Tartózkodás elutasítva. Ötös Paksás úré mellette, jelentéstevő ellene van, mellette, egy ellene, sokan, tartózkodás elutasítva. A hatos, Alfred Mölce ellene van a jelentéstevő, ki van mellette? Ketten ellene, tartózkodás elutasítva. Szaraszolszki hetese, a jelentéstevő egy szóbeli módosító egészítette ki a Fight with Corruption helyett Fight Against Corruption. A jelentéstevő ellenséges a korrupcióval a korrupció ellen és nem mellett kíván kardoskodni. Ki kíván a korrupció ellen küzdeni? Köszönöm, ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás. Mindenki a korrupció ellen van. Mellette, elfogadva. A nyolcas kompatibilis-e? Hát a jelentésében mellette van. Van egy szobeli módosító. Ha jól értem, a szobeli bódosító approach az eu egy újabb megközelítést kell felvállalni, elő kell segíteni a kooperációt, együttműködést, a konfliktusok elkerülése véget. A többit azt töröljük, a többi szót. Jó, rendben. A jelentéstevő mellette van, ki van mellette? Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Elfogadva. A kilencest lefedi a tízes, <clears throat> de a tízest még nem szavaztuk, meg talán meg kéne szavaztatni, nem? De vagy a 9-esről szavazzunk először? A 10-esről? Melyikről? Először a 10-esről szavazzunk. Na, ki támogatja a 10-est? Köszönöm, ellene ki van. Tartózkodás elfogadva. Tehát le van fedve a 9-es. Miguel Portás boldog. 11-es Mölcer úr jelentéstől ellene van. Ki van mellette? Senki. Ellene tartózkodás azt hiszem, hogy nincs elfogadva. 12-es Száriusz Vonszki. A jelentéstevő mellette van, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A zöldek is elfogadták. Persze gondolkodniuk kellett ezen egy sort, de, de a zöldek nem tudom, hogy a ugyanattól szerzőt, a 13-as ellen vagy mellett lesznek. Ki van mellette? Jelentéstől ellene van. 13-as mellett. Hát akkor szavazzunk. Akkor szórakozunk egy kicsit. Szavazzunk a 13-asról. Szerjuszvolszki 13-asáról. Néhány hatalmas csoport mellette van. Szavazzanak, kérem szépen, szavazzanak. Szavazni, szavazni, tessék. Lezárom a szavazást. 12 igen, 14 nem. Még mindig egy kártyával kevesebb van? Egy kártyával kevesebb? Nem, nincs. Jó, rendben. 13 igen, de mégis a 14 ellene. Foszki urat töröljük. Na, 13-asnál. Van egy kompromisszum, az a kompromisszum, a jelentéstevői. Méghozzá szobelé módosítóval, Szidónia szobelé módosítójával amely módosító abból áll, hogy a have a long-term prospect of joining the EU helyett have an EU perspective. Ugye itt szomszédsági politikára vonatkozik. Ugyanazt jelenti franciául, de úgy látszik, hogy néhány országban, néhány nyelven mást jelent a, a távlati lehetőség, illetve a perspektíva. A szobeli módosítóval kapcsolatban jelentéstevő képviselője. Alapvetően azt hiszem, hogy nem fogadjuk el. Nem fogadjuk el ezt a kiegészítést. Elnök, ez azt jelenti, ön nem, nem akarnak róla szavazni, vagy azt javasol, hogy szavazzunk ellene? nem azt mondom, hogy ne szavazzunk, hanem csak ellene szavazunk. Elnök, Eider, tehát megengedi, hogy szavazzunk. Ez persze nem lett meg minket, hogy ilyen nyílt, szellemű. Kérem szépen, spanyol-portugál vitát nem nyitunk. Na, azt javaslom, hogy először is az módosító nélkül, a szobori módosító nélkül szavazzunk. Az A kompromisszum többi része mellett Lehet mellette, nem? A szóbeli módosító nélküli részről szavazunk. Külön szavazunk a szóbeli módosításról. Szidónia, nagyon furcsa eljárás ez, mondja Szidónia. Most megszavazzuk, vagy nem a szobeli módosítót? Ez nem világos számomra. Elnök, azt javaslom, hogy szavazunk a módosít, a kompromisszum utána a szobeli módosítóról, rendben? meg is lehet fordítani a sorrendet, szavazhatunk a szóbeli módosítós, utána pedig a többi ö, részéről. Logikusabb, általában így szoktunk. Tehát akkor szavazzunk Szidónia szóbeli módosítójáról. A Have Long Term Prospect helyett EU Perspective. Ki támogatja a szóbeli módosítót? Ellene? Ellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát? A szavazás lezárom. 13 plusz 1, az 14, a 12 ellen. Két tartózkodás. A szobeli módosítást elfogadtuk, most pedig az álkompromisszum mellett ki van? Köszönöm, ellene? Három ellene, egy tartózkodás, az álkompromisszumot elfogadtuk. Ezzel Veltman asszony módosítója, első rész, le van fedve a kompromisszum mellett, a második rész mellett ki van. A jelentés, jelentéstevő ellene van. 14 per 2-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 15-öst lefedi az a kompromisszum, a 16-ost is. 17-es jelentés, ellene van, ki van mellette? Senki. Ellene, tartózkodás elutasítva. 18-as ellene van a jelentéstevő, ki van mellette. Senki nem áll ki módszer mellett, elutasítva. 19-es a jelentéstevő támogatja, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as Szerjusz a jelentéstevő is mellette van, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es a jelentéstevő ellene van, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es jelentéstevő mellette van. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 23-as. A jelentéstevő ellene van, mellette. Aha, ellene. Tartózkodás elutasítva. 24-es. A jelentéstevő ellene van, mellette. Ellene tartózkodás, ugyanaz a többség elutasítja. Elutasítva a 25-ös, két részben. Az első rész nem tetszik a jelentéstevőnek. 25 per 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész tetszik a jelentéstevőnek. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B, nagy B kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os le van fedve, zárszavazás mellette, ellene, ketten, tartózkodás, nincs elfogadva, gratulálunk Jőrennak. Most pedig rátérünk az utolsó szavazásra, amely Horvátország EU csatlakozási kérelme, Jorán Fenn, a uh, jelentéstevő Aider, Derek Vaughan. Mindenkinek megvan a szavazó listája? Szavazhatunk? Nem kér senki szót? Jó. Egyes, hátungori, a jelentéstől ellene van, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Hármas. Jelentéstől ellene van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes, Nyenszki asszonyi jelentéstevő támogatja mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös, a jelentéstevő ellenzi mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos, Nyenszki asszonyi, most a jelentéstevő ellenzi. Ki van mellette? Hatos. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elutasítva. Hetes hartungori jelentéstevő ki van, mellette ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Nyolcas. Greszlényenszki asszonyoké. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A egy kompromisszum van, nincs száma, mellette. Egyetlen kompromisszum. Köszönöm ellene. Köszönöm tartozkodás. Elfogadva, és lefedi ezzel a 9-es és a 10-es első részét. Greszle asszony tízesének van egy második része, erről szavazni kell. A jelentéstevő ellenzi. Ki támogatja a 10 per 2-est? Aha, a zöldek a jobb oldallal szavaznak. Ez aggodalommal tölt el engem. Kérem szépen, hogy ellenőrizzük ezt gyorsan, ez nem lehet. A szavazás megnyitom. A második részről, a 10 per 2-esről. A szavazást lezárom. Most zárom le a szavazást. 14 plusz 1, 15 igen, 12 nem, elfogadva. A második részt elfogadtuk. 11-es haltungoré, amely az előzőekkel kompatibilis mellette, köszönöm ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es Leszle Nenszki e, módosítás két részben, 12 per 1 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, Mit csinálnak a zöldek a második résszel, a 12-es második részével? Önök döntenek itt mindenről. Ellene vannak? Tartózkodnak, ugyanaz a többség, mint az előbb. Németországban ez a zöld-fekete, nem? Grün, schwarz, grün, fekete-zöld koalíció. Itt van egy fekete-zöld koalíció. 13-as, A 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os Nyenszki asszonyék két részből áll. Az első ellenzélet, és tudod, ki van mellette. 16 per 1-es mellett. Uh-huh ellene. Aha, tartózkodás. A zöldek másik irányba ingadoztak el. Most a zöld-vörös koalíció elutasítva. A második rész mellette, 16 per 2-es, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, elutasítva. A 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es. Itt van egy szóbeli módosító. Jürgen Fenn, Jürgen Fenn részéről. A jelentéstevő asszony, Jenszki asszony, The mic. Ah, okay. But I... Rendben van. De erős a hangom is. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy a néppárt részéről mi az eredeti szöveget favorizáljuk a szóbeli módosítással. Köszönöm. Nyilvánvalóan szerették folytatni a szóbeli módosítóval, és itt néhány szó erősíti a parlament pozícióját. Tehát igazából, hogy hogy szavaznak, az, az önök dolga, de mi szeretnénk a szóbelit. Én azt javaslom, hogy úgy járjunk el, mint az előbb. Tehát először megszavazzuk a, szavazunk az írásos módosítóról, és aztán utána a kiegészítésről, ha ezt el tudják fogadni. Tehát akkor az írott, Jenszki mondja, az írott javaslat szóbeli nélkül mellette, Ellenzi? Logikus, mondja az elnök, az írott részre. Tehát az írott részre mellette ellene tartózkodás jó. És akkor most kiegészítésként jön a szóbeli ö, beszúrás, ami Jenszki asszonynak nem tetszik, de ez a javaslat. Mellette ellene ellenőrizzük. Szavazzanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Érdekes, nem mindenki szavaz, tehát 12 mellette, 13-an plusz 1 ellene, akkor ezt elutasítottuk. Rendben, akkor 20-as a mellette, lent is jelentéstevő mellette van, szóbeli kérdésre ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor végszavazás következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének és szóvivőjének. Kedves kollégák, akkor tulajdonképpen a szavazásokat befejeztük, és azt javaslom, miután tudom, hogy a hetes pont az, most itt webmára nézek, a hetest ugye elhalasztottuk, a 17-es Ben Olmájer asszony nincs itt, tehát ezt is majd legközelebb foglalkozunk vele. Javaslom, hogy térjünk rá az ötös pontra, amelyik egy tájékoztató François Alfonsi részéről a Guinea-Bissau-val kötendő megállapodásról, és utána pedig a 2012-es költségvetési ügyekkel fejezzük be és Csendet kérnék, François Alfonsi a szó. Eléggé zavarban vagyok, elnök úr, hogy bármit is előadjak, mert nem igazán voltam címzetje a dokumentumoknak, úgyhogy azt javaslom, hogy ezt halasszuk el. Rendben. Zavarban vagyok én is, itt egy félreértés volt, tehát akkor az ötöset elhalasztjuk egy következő ülésre. Akkor most a napirend utolsó pontja következik, és azt javaslom önöknek, hogy egy gyors beszámolót hallgassunk meg a múlt heti trilógusról, és én vagy Szidonia nagyon röviden bemutatja a hatos költségvetési korrekció kérdését, amivel viszont nem tudunk sokat kezdeni, mert a, bizot, a tanács még nem foglalt állást. Ha vannak kérdések, a kollégák ezt felteheti, és hogyha ezt befejeztük, akkor pedig koordinátori értekezletet tartunk, mert ahogy már említettem, a jelentéstevőkkel, a koordinátorokkal és azon árnyék jelentéstevőkkel, akik érdeklődnek, ki kell alakítanunk a holnapi egyeztető taktikánkat. Tehát a trilógusról. A trilógust a múlt héten tartottuk meg, alapvetően egy elsődleges jövő évi költségvetési kérdésekről cseréltünk véleményt, az elfogadott módosítókat megnéztük, tehát azt, amit még az októberi olvasatban fogadtunk el, és véleményt cseréltünk arról, hogy hogyan tárgyaljunk, és hogy hogyan folyjanak a tárgyalások. Amit ebből meg kell jegyezni, és természetesen Francesca és José Manuel majd kiegészítik, hogyha szükséges. Először is a jelenlegi kontextusban, és különös tekintettel erre a jelenlegi kontextusra, a három intézménynek a politikai akarata, üdvözlöm egyébként a főigazgató urat, aki megtisztelt jelenlétével, tehát, hogy megállapodásra jussunk, a szerződésekben és a rendeletekben előírt határidőket tartsuk, tehát legkésőbb az elkövetkezendő napokban. Tehát a második egyeztetési napon, tehát november 18-án. Másfelől amellett voltunk, és a tanács és a bizottság is ezt megértette. Politikai szempontból fontos, hogy ne keverjük össze a 2012-es költségvetési tárgyalásokat a, az ITER programnak a további finanszírozási kérdéseivel. Már korábban is volt alkalmam elmondani, a jelentéstevők is elmondták, az Reimer Böge, Francesca Balzani is elmondták magánbeszélgetéseken nyilvánosan is, de én most ezt elismétlem. Nem vagyunk ellene annak, hogy megvizsgáljuk ismételten az iternek a többletköltségeit, de két feltétellel politikailag semmiképpen nem ütközhet a 2012-es költségvetési tárgyalásokkal, mert ha nem, akkor minden kutba esik. Nem szeretnénk olyan nehézségeket, mint amelyenek, amilyenek tavaly voltak, éppen az ITER probléma miatt. Nem csak emiatt, de emiatt is. Továbbá emlékeztetni szeretnék, hogy tavaly a parlament nem volt abban a helyzetben, hogy elfogadja azt a kompromisszumot, amit a bizottság javasolt az ITER-rel kapcsolatban. Második feltétel, nem tudjuk elfogadni a, ennek az ügynek az újranyitását csak akkor, hogyha az, ami az asztalon van, más és egy új javaslat az Európai Bizottság részéről, amit a tanács elfogadott, de ami nem elfogadható a parlament számára, mert nagyobb lehetőségeket követel, mint a korábbi javaslat. Az rendben, hogy az új javaslata jobban tetszik a tanácsnak, de ugyanakkor fordítva az is érthető, hogy a parlament még kevésbé tetszik ez, mint a tavaly. Tehát, hogyha tavaly nem értett vele egyet, akkor idén még kevésbé fog egyet érteni. Még akkor is, hogyha a nukleáris területen közben volt néhány esemény is, ami adott esetben a közvéleményre is hathattak, és bizonyos kérdések, új kérdéseket is felvetettek. Következésképpen ezt az ügyet csak akkor tudjuk újra megnyitni, hogyha egy új előterjesztés van, amit a bizottság tesz, legalábbis nem hivatalosan. Ezt már elmondtuk kölcsönös megértés által vezérelt környezetben. Amit pedig javasoltunk, és amit elfogadott a tanács, hogy annak megfelelően, ami a szokásos az ilyen nehéz tárgyalások esetén, holnap elkezdjük az egyeztetést azokkal a témákkal, amelyekben már gyakorlatilag egyességre jutottunk, vagy úgy gondoljuk, hogy az egyesség nagyon gyorsan el, és viszonylag könnyen elérhető, vagy legalábbis komolyabb nehézségek nem merülnek fel megnézhetjük a több száz költségvetési sort, amire vagy egyáltalán nincs módosítási javaslat sem a parlament, sem a tanács részéről, és vagy azok, ahol a tanács és a parlamentnek ugyanazok a módosítási javaslatai vannak. Ez a költségvetésnek a nagy része. Ezt követően megnézzük az előkészítő és a kísérleti projekteket, ahol közelítenek az álláspontok, a jelentéstevő folyamatosan kapcsolatban van a bizottsággal, hogy megvizsgálja az összes olyan módosítókat, amik a bizottság részéről észrevételeket vontak a végrehajthatóság szempontjából. Ezt Landowski biztos, Lewandowski biztos úr használta ezt a kifejezést. És utána van az 1B 2, 3A, 3B és 5-ös egy fenntartással, amit mindjárt kifejtek. Tehát így módon elég gyorsan tudnánk haladni. És a legkényesebb csoportokban, amelyeknél plafonnál vagyunk már a módosítóinkkal, és amihez rugalmasság kell ahhoz, hogy finanszírozni tudjuk a prioritásokat, úgy, hogy ugyanakkor a, azokat a prioritásokat, a mi prioritásunk, de ugyanakkor ne nagyon csökkentsük a tanácsét, tehát az A és a 4-es. Ezekkel kapcsolatban szeretnénk előterjeszteni a prioritásainkat, és megnézni, hogy a tanács hogyan reagál és eh, melyek azok a pontok, ahol nyitott, és melyek azok a pontok, amik adott esetben blokkolási pontok a tanács részéről. Tehát az lenne, hogy kellő gyorsasággal haladjunk holnap a tárgyalásokkal, oly módon, hogy a jövő héten kizárólag a nehéz kérdésekre tudjunk koncentrálni. Az 1A és a 4-es kategóriáról van szó. Egy kis problémát még az ötös kategóriával kell megemlítenem, amit szerintem nem szabad túl sok időt fecsérelni rá ma. Kiderült, hogy a 2011-ben az infláció, tehát a 2011-es infláció magasabb volt, mint ami a költségvetési tervezetben szerepelt. Következésképpen az automatikus indexálása a tisztviselők fizetésénél azt jelenteni, hogy Juta örül nagyobb ö, növekedést jelentene, mint amit a ö, bizottság tervezett 2012-re. És ez a, az újság, ez a hír, ami már a 2011-es költségvetésben is megjelenik egy ö, költségvetési módosításban, nagyon elszomorítja a tanácsot. A tanácsot meg kell hajtni a melankóliájában, romantikus melankóliában és szomorúságában. Valamennyien tudjuk, hogy hogyan fog ez végződni. Már az Európai Bíróságnak van egy ítélete, ugye nyilván emlékeznek, két évvel ezelőtt a tanács megpróbált szembeszállni a tisztviselői jogállással, és ezt a pert elveszítette a tanács. Tehát Ettől eltekintve az ötös elemei az ötös kategóriának valószínűleg nem fognak gondot okozni. Különösen a tanács érzékenyen reagált azon erőfeszítésekre, amit a parlament tett, hogy tovább csökkentse José Manuel Fernández, és ezt nagyon jól tudja, hogy erőfeszítéseket tettünk a 2012-es igényeink csökkentése érdekében. Tehát az utolsó pont, ami nyilvánvalóan a legnehezebb lesz, és amit utoljára hagyunk, és amihez ö, hozzájárulásunkat csak az utolsó pillanatban adjuk, ezek a ö, kifizetési ö, előirányzatok. Mint ö, tudjuk, vannak érveink, hogy támogassuk egyrészt a bizottságnak a kéréseit, de ugyanakkor vannak új elemek, amelyek kevésbé pozitívak, amik nem feltétlenül mennek ugyanebbe az irányba. Nagyon erős érv, hogy támogassuk a bizottságnak a, az érveit és kérelmeit, ahogy ezt tettük 15 nappal ezelőtt, ezek a 2011-es előirányzatok felhasználási aránya, de nem csak a strukturális alapokra vonatkozóan, hanem a hármas kategóriában is. Például 20%-os emelkedés van az, e- az eredetihez képest és összességében az év elejétől a felhasználás 3,7% volt, és nyilván emlékeznek a 2,91-es mágikus számra, ami a költségvetési tervezetben szerepel. Ez teljesen normális, erre számítani kellett, mert végül több éves keretben dolgozunk, és a programok felfutottak, például a strukturális alapban, és ennek oka az, hogy most hívják le ezeket az előirányzatokat. Az általános jelenlegi hangulatban, ahol nagyon a szemére vetették Európának, nem az Európai Uniónak, hanem egyes európai országoknak, hogy kicsit homályosak a számadataik az, a költségvetésben, hogy nem igazán mondják, mondanak el mindent a helyzetükről, vagy ahogy mondanám, kreatív számvitelt alkalmaznak. Eléggé erős érveink vannak, nem szabad a költségvetésbe olyan számokat betenni, amelyek nem reálisak. Ha tudjuk, hogy 4%-kal kell növelni a kifizetéseket, akkor nem szabad kettőt írni. Hát erről van szó. Ez a legfőbb elem, amivel meg tudjuk erősíteni szavazatunkat, és támogatni tudjuk a bizottságnak az igényeit is. Ugyanakkor a tanács nyáron 2,02 eh, százalékban állapította meg a kifizetési előirányzatokat, eh, és azt az inflációs előirányzatot vette, amit a bizottság számolt. Közben csökkentek az inflációs várakozások, ez jó a fogyasztóknak, de ha a tanács követi ezt a vonalat, akkor természetesen ez nem abba az érvelés irányába megy, amit én az imént felvázoltam. Tehát a a kifizetési előirányzatok fogják a kemény diót képezni. És egy utolsó észrevétel, azt akarjuk, hogy, tudni, hogy tartani tudjuk ezt az ütemtervet és ezt a logikát a tudjuk alkalmazni, akkor az is szükséges, erről majd beszélünk a koordinátorokkal, és remélem, hogy egyességre jutunk. Meg kell egyeznünk abban is, hogy milyen számot írjunk a 2012-es költségvetésbe az ITER-re vonatkozóan. Tehát a normál finanszírozása az ITER-nek mekkora összegű legyen, anélkül, hogy most e, azzal foglalkoznánk, hogy adott esetben hogyan finanszírozzuk a töbletet. Még akkor is, hogyha el akarjuk ö, keverni a két tárgyalást, azt nem tudjuk elkerülni, hogy valamilyen számot mondjunk az ITER programra vonatkozóan, mert a finanszírozása az egész időszakra vonatkozik 2007-től 2013-ig. Tehát ez van. Francesca, kíván-e valamit hozzátenni? Nagyon-nagyon keveset, hiszen Elnök úr, az ön előadása nagyon részletes volt, és minden kimerített. Az egyetlen dolog, amit ehhez hozzáfűznék, az egy nagyon pozitív pont abban a dokumentumban, amelyet a bizottság terjesztett elénk. Ez igazából a prioritások technikai megvalósíthatóságának a listája. Azon prioritásokról van szó, amelyeket egy nagyon kemény selejtezőben határoztunk meg. És a bizottság véleménye szerint ezek olyan prioritások, amelyek 2012-ben megoldhatók. Ez pedig azt jelenti, hogy nem áll fenn annak a veszélye, hogy túl sok olyan dolgokat irányozunk elő, amelyet nem lehet később megvalósítani. Ez most azt jelenti, hogy olyan politikai prioritásaink legyenek, olyanokról tárgyaljunk, amelyek megvalósíthatók. Egy másik érzékeny téma a kettes. Itt, hiszen itt felvetünk egy-két néhány új dolgot, amelyek eléggé érzékenyek. Tehát például az az alap, amelyel el akarjuk kerülni például a gyilkos baktériumok jövőbeni megjelenését. Vagy pedig itt említeném még a négyes számú fejezetet. Tehát itt, hogyha tanácssal majd tárgyalunk, akkor elképzelhető, hogy lesznek problémás sorok. Itt főleg a négyes fejezetre gondolok, amelyben ilyenek elképzelhetők, és pedig a CFB. Tudtuk, hogy itt ezeknek közvetlen kihatása lesz a, arra, hogy rugalmasságot kértek tőlünk, hiszen itt járulékos eszközök, források is vannak. Joggal jelentettük ki, hogy itt a kifizetések képzik a dolog gerincét, és parlamentként meg kell határoznunk prioritásainkat. És a prioritásaink finanszírozása érdekében természetesen rugalmaságot is kell mutatnunk. Parlamentként kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy akkor vesszük ezeket a dolgokat át, hogyha a bizottság számára is prioritásokat képeznek. Úgy gondolom, hogy a bizottság szintjét is védenünk kell, hiszen megvalósíthatónak tartjuk. Utána pedig a bizottság a kifizetések mértékét szabhatja meg, és szerintem ez egy érzékeny kérdés lesz, hiszen a parlamentnek nincsenek absztrakt kifizetési céljai. De itt szerintem a bizottságnak szavazunk bizalmat 2011-ben, és kövessük azt a stratégiát, hogy a bizottságot és, a bizottság javaslatait veszük majd itt alapul. José Manuel, valamit akarsz mondani? Nagyon röviden, elnök úr. Hiszen én is összefoglalom, hogy kiváló volt az összefoglalása, közérthető, de csak a következőt szerettem volna megjegyezni. Esetleg eh, két mondatot fűzzünk még hozzá. A tanácsnak be kell váltani ígéretét, teljesíteni kell, és vegye figyelembe a jogszabályokat. A tanácsnak figyelembe kell venni, hogy az intézmények már brutális csökkentéseket eszközöltek. A tanácsnak volt egy olyan ígérete, hát Horvátországról tudjuk, hogy ennek pénzügyi kihatása van, és az intézményektől is szükség van egy minimumra, hogy működjön a dolog. Vannak olyan intézmények, amelyek csökkentették a kiadásaikat, azonban ez nem jelenteti azt, hogy egyáltalán ne kapjanak forrásokat, és remélem, hogy a tanács ezt hasonlóan látja. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Esetleg szeretne felhívást intézni a Költségvetési Bizottság tagjaihoz, szeretné esetleg arra bátorítani a parlamenti tárgyaló partnereket, hogy folytassák a küzdelmet, vagy ellenkezőleg? miután abban a nagy szerencsében részesültünk, hogy ön itt van köztünk, kérem. Elnök úr, azt hiszem, hogy ön bemutatójában, vagy előadásában, bevezetőjében nagyon és helyesen körülírta a helyzetet, a problémákat, amelyekkel szembe kell néznünk. Méghozzá eh, a holnapi egyeztető tárgyalás idején. Én nekem nem sok hozzáfűzni valóm van igazából. Nyilvánvaló, hogy ez egy nehéz dosszié, a kifizetési előirányzatok kérdése. Azt hiszem, hogy a bizottság a javaslatában olyan számokat mutatott be, amelyeket hát érett módon gondoltak végig. Most, ami a tanács álláspontja, nagyon is korlátozó jellegű. Azt hiszem, ez egyik legnehezebb dosszéja lesz a holnapi tárgyalásnak, ami az egyes és négyes címsorokat illeti, a bizottság a parlamentet támogatja majd, szeretnénk egy kompromisszumot elérni, figyelembe véve azokat a prioritásokat, amelyekre hivatkozott Bázáni asszony. Én nem mennék ennél messzebbre a jelenlegi helyzetben. A belső tárgyalások során nyilván véglegesíteni tudják majd a parlament álláspontját. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! A nem koordinátor kollégák közül van-e valaki, aki kérdést szeretne intézni? Elez én egy, szeretném, hogyha megvilágítanák ezt a, az iterrel kapcsolatos problémát. Angolra vált az úr, az én választókerületemben JET, van egy JET testület, van egy működő fúziós projektünk, amelyet az Európai Unió finanszíroz. De jelenleg veszély fenyegeti, mert nem biztos a jövője ennek a cégnek. Nem tudom, hogy látták-e a JET jövőjét és az ITER-rel való kapcsolatát. Ebből a dokumentumból kiderül, kiderül az, hogyha nem hoznak majd világos döntést a jetről, akkor szét fog esni a jet, mert a kutatást nem folytatják ott, hanem majd máshogy. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az október végi állásfoglalásban az szerepel egy bekezdés, szerepel, hogy szeretnénk az év végén végső döntést látni, mert egy már meglévő, működő EU-s intézmény jövője forog kockán, azt hiszem, hogyha a bizottság talán meg tudja erősíteni, úgy gondolják, hogy a JET nagymértékben hozzá fog tudni járulni az ITER működéséhez. Nagyon sok fúziós információnk van, maghasadása kapcsolatos az elmúlt hetekben beszéltem a főigazgatóval, néhány munkatársa már elment, az emberek bizonytalanok. Ez nem csak egy koncepcionális probléma, hanem valóban meglévő pénzek, meglévő munkatársak sorsáról van szó, és arról is van szó, hogy hogy szeretnénk működtetni az itelt a jövőjében, jövőben. Elnök úr, szeretném, ha elhangozna az, hogy nem lehet erről nem szólni az egyeztető tárgyalás során tudnunk kell, hogy az év végéig döntés születik-e a jet kapcsolatban. Kedves kollégám, köszönöm, hogy az elnök már tudtunk uh, Haglund, Haglund úr jelentése kapcsán erről szólni. Főigazgató úr, esetleg a konkrét kérdésre kíván-e reagálni? Köszönöm szépen, elnök úr! Én uh, biztosítani szeretném kollégámat, hogy uh, a bizottság nagyon is aggódik az ITER miatt, és szeretne hozzájárulni a legkonstruktívabb módon a megállapodáshoz, a parlament és a tanács közötti megállapodáshoz. Az a megközelítés, amelyet ön említett, az nagyon is elfogadható és észszerű, és úgy tűnik, hogy alapvető fontosságú hogy az év vége előtt legyen megállapodás az ételről az év vége előtt. Uh, ugye a, az étter jogalapjával kapcsolatos döntéseket az év végéig meg kell hozni. Hát blokkolták az egész döntési folyamatot, mert a számokban nem tudtunk megállapodni. Tudjuk, hogy milyen a, mi a jelentősége a JET programnak, tudjuk, hogy mennyire fontos a JET az ITER szempontjából, és nagyon is lényegesnek tűnik az, hogy ez a megállapodás az évig előtt megszülesen, mert a kutatókat kell megvédenünk, akik január 1-től nagy nehézségekkel néznek szembe valószínűleg. Megismétlem a bizottság részéről, mindent megteszünk, minden tanácsot, minden információt megosztunk a parlamenttel annak idekében, hogy megállapodásra jussunk. Mindig is vannak kreatív javaslatok, amelyekkel elő tudunk állni, és mindenképpen arra teszünk kísérletet, hogy megállapodás szülessen. Sürgősen kell cselekedni, elnök úr, én itt mindenki előtt szeretném elmondani, hogy igenis sürgősen döntenünk kell. Köszönöm szépen. Elnök? Akkor jegyezzük fel a kreativitásra való ö, szóló kötelezettségvállalást, és a sürgősségről pedig egy non-paperen sürgősen kellene egy anyag. Reméljük, hogy különösen a tagállamok, amelyek leginkább érintettek eh, ennek az ITER eh, projektnek a különböző aspektusaival, majd eh, határozottan meg tudják védeni álláspontjukat, nem csak a tanácsban, de más intézményeknél is, és hogy ugyanakkor képesek lesznek engedményeket tenni a parlamentnek, ha a parlament hajlandó belemenni, hogy erről tárgyaljon. Természetesen. Tehát köszönöm szépen, hogyha nincsen más, akkor berekeztem az ülést, 5 percre felfüggesztem, és a koordinátorokat pedig kérem maradjanak, akkor berekeztem.